a saját forrásokra is hangsúlyt helyez, és az intézményünk szabadságára akkor, amikor a költségvetéséről szavaz. Azt javasolja, hogy erősítsük a közös politikát a kohéziós politikával egyetemben, amely a múltban is annyira jelentős volt, és a jövőben is az EU-t modell értékűvé teszi a népek számára, ami a több évi pénzügyi tervet illeti. Hogyha meghallják a parlamentet, a kohéziós politika új fázisba léphet a köztes régiók létrehozása által. Hasonlóképpen új architektúrát javaslunk ezen pénzalap számára, egyelő esélyeket nyújtva az európai területen az eddigi gazdasági múltól függetlenül, és attól függetlenül, hogy melyik ország mennyire van kitéve a válságnak, vagy mennyire lesz a jövőben kitéve a válságnak. A kohézió az európai területen alapvető stratégiai cél, és ettől függ Európa jövője. A javaslatok jó értelmű javaslatok, és a jövőt készítik elő. Elnök úr, egyszerű választás, ez a Gariga jelentés, Európa, amely előre megy, és amely a politikai hovatartozástól függetlenül a jövőbe mutat. Köszönöm, Ilda Figueiredo kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem elfogadható az, hogy az eurózóna nagy válságát a neoliberális politika bevezetésére használjuk, és nem foglalkozunk a szociális kérdésekkel. Ez így helytelen. Nem helyes ez az MFF szempontjából sem. Gazdasági és szociális válság előtt állunk. A nagy kihívás abban áll, hogy megfelelő MFF-et fogadjunk el, és ezzel jó költségvetésünk legyen. Az Európai Uniós költségvetésnek az elsődleges feladata a szociális össz, kohézió biztosítása. Meg kell próbálnunk a projekteket helyes módon, megfelelő módon végrehajtani, főleg azokban az országokban, amelyek pénzügyi nehézségekkel küzdködnek. Itt a közszolgáltatásokba kell beruházni, helyes, bejelentett munkaviszonyokat kell létrehozni, új munkahelyeket, nem szabad diszkriminálni a nemek alapján. Amellett a béke és az a fejlesztés tekintetében együttműködésre van szükség. Ez nagyon fontos, de mindeközben csökkenteni kell a katonai háztartást. És így lehet Európa számára jobb és igazságosabb jövőt biztosítani. Elnök, köszönöm szépen Figurédő asszonynak. Kedves kollégák, mondja az elnök, remélem mindenki megérti azt, hogy most, miután átvettem az elnökséget, szeretnék, szeretném elmondani, hogy Jorge Semprún elhunyta miatt elhunyta miatt nagyon mély fájdalmat érzek. Ő Franciaországban küzdött az ellenállás oldalán a totalitárius, totalitárius rendszerek ellen, koncentrációs táborban is volt, és nagyon sokat dolgozott az Európai Könyv projektjéért, valódi meggyőződő, meggyőzött polit, európai volt, barátom volt, és szeretném Buzek urat, arra, az elnökünket arra kérni, hogy egy eh, táviratot küldjön mindannyiunk nevében egy gyásztáviratot, ezzel biztos mindenki egyetért. Köszönöm szépen, most egy percre megadom a szót Fontana úr. Köszönöm. Világos, hogy az egyik legkritikusabb időben kell szembenézzünk azzal a témával, amely az európai történelem meghatározó pontja lehet. A Sure szakbizottság nagyon fontos munkát végzett ennek fényében is az elmúlt évben. Úgy érezzük, talán nem növelni kéne a, a költségvetést, hanem azt kell megvizsgálnunk, hol lehet megtakarítani. Sajnos az európai alapokat nem megfelelően használták fel, sőt, épp ellenkezően. Talán az alapok felhasználását kellene komolyabban megvizsgálnunk. Nagyon sok európai állampolgár meg van győződve erről. Szerintem a, a bővítési politikát szolgáló alapok működését is meg kéne vizsgálni. Hova folytak ezek a pénzek? Az integrációs célokra elköltött pénzek nem sok gyümölcsöt hoztak. Aztán meg kéne vizsgálnunk egyes régiók működését is, lehet, hogy jó célokat próbálnak elérni, ám nem megfelelően használják fel ezeket az alapokat, amelyek támogatják ezeket a régiókat, sőt, sokszor illegális az alapok felhasználása. Azt kell megvizsgáljuk, hogyan lehet Európa hitelességét visszaszerezni ezen vizsgálatok révén. Elnök, köszönöm szépen. Fran, Fran Heke egy percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvető jel- megjegyzéseim lennének. Először is a jelentés jó vastag, eh, de nem igazán próbálnak, próbálnak meg strukturális megtakarítási lehetőségeket felvetni ebben. E, például a felesleges intézmények megszüntetése, mint a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, illetve egyéb európai ügynökségek megszüntetése. Aztán nem próbálnak meg szembenézni azzal a kérdéssel sem, hogy Európának nem kellene-e e, kulcsfontosságú, e, csak kulcsfontosságú kompetenciákra koncentrálnia. Aztán másodszor. Nekem nagy nehézségeket okozott a saját forrásokra való folyamatos utalás elfogadása, e, és e, a kormányok által kapott kölcsönök. Ezeket vissza kell úgyis fizetni. A, e, hogyha nem hangsúlyozzuk, hogy ez továbbra is a polgárok vállán nyugszanak ezek a terhek, akkor ez hazugságnak számít. Az Európai Uniós többet, többet értéket ez nem valósítja meg, ezért nem tudom megszavazni. Most két percre Marines Kurias. Köszönöm, elnök úr. Az EU számára a kihívások azt követelik, hogy erőteljesen támogassuk az EU-t. A 2020-as stratégia válasz Európa megszilárdításának óhajára. Ez a 2020-as stratégiának ez a jelentés központi szerepet tart fenn. A Lisszaboni szerződés új kompetenciákkal ruházta fel az EU-t. Nagyon sok tagállamnak fiskális kiigazításokkal kellett élnie. Ezek következményei igen kemények a lakosságra nézve. Azonban európai hozzáadott értékre van szükségünk. A jelentés azt kéri, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós politika fennmaradjon legalább ugyanolyan szinten, mint a jelenlegi többéves pénzügyi keretben sőt a pénzalapokat korrekt módon kell felhasználni, maximális hatékonysággal. A konvergencia és a kohézió kritériáit, kritériumait tiszteletbe kell tartani. A kutatás, a fejlesztés biztosítsa az előrehaladást minden európai szakpolitika részében. A javasolt hét év, a több flexibilitás feltételek ahhoz, hogy az európai költségvetés jobban alkalmazkodjon a jövőbeli változásokhoz. Holnap a saját források elengedhetetlenek lesznek a nemzeti hozzájárulások mellett. Az Európai Tanács nagyra törő célokat fogadott el az EU fejlődése szempontjából. Ugyanennek a tanácsnak el kell fogadnia az 5%-os növekedést, mert ez a színekvanon feltétele annak, hogy ezeket a célokat elérjük. A jövőbeli többéves pénzügyi keret a gazdasági fejlődésre és a stabilitásra kell, hogy építsen. Gratulálok az előadónak, köszönöm. Köszönöm, Marineszkor, most pedig három percben eh, Gárdia Zábel eh, Rubiál asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A magam részéről azzal kezdeném, hogy dicsérem a jelentéstevőt, és mindazokat, akik a Súrszakbizottságban kifejtették, segítették munkáját. Dicsérem azt az akaratot, mely a megállapodás kikovácsolására törekedett az elmúlt év során, és amely révén egy többség jött, állt össze a parlament álláspontja mögött, illetve a jelentés mögött, amelyet ma tárgyalunk. Ez a jelentés egy ö, iránytűt mutat, egy olyan úti tervet, amelyet a szociális, gazdasági és politikai célok elérése érdekében követnünk kell. Ha a kívásokkal meg szeretnénk birkózni az elkövetkező években, akkor ezt az írást kell kövessük, úgymond, a válság elleni harcban és a 2020-as stratégia, valamint az okos, fenntartható, integrált növekedés ebbekében. Ha egyetértünk abban, hogy az Európai Unió értéke több, mint az őt alkotó, az azt alkotó tagállamok összessége, akkor komolyan kevedjük a célokat, el akarjuk érni a milleniumi célokat, ha akarjuk azt, hogy a szomszédságban álló államok a demokrácia útjára álljanak, ha a kutatás, innováció útját akarjuk követni, ha a klímaváltozással szemben harcolni akarunk, ha továbbra is be akarunk ruházni a képzésbe, az oktatásra, az Erasmus és egyéb programokba, és hogyha a kohéziós politika eszközével szeretnénk élni a fenntartó fejlődés, a szolidaritás érdekében a tagállamok között, és ha azt akarjuk, hogy továbbra is támogathassuk a transeurópai hálózatokat a közlekedés, meg az energetika területén is, egy szóval, ha több Európát akarunk létrehozni, akkor arra is szükség van, hogy magasabb költségvetésünk legyen. A megfelelő források nélkül, ahogy a jelentés is kimondja, nem tudjuk elérni ezeket a nagyra törő célokat. Tudjuk, hogy a tanácsban több két tag, meg itt is néhány képviselő nem szeretné növelni a költségvetést úgy gondolják, hogy egyfajta gazdasági bonanza forrása a költségvetés, és feltétlenül megtakarításokat akarnak lerenyőzni. Hát én azt mondom a tanácsnak, ha nem értenek egyet ezzel a költségvetéssel, akkor mely célokat szeretnék kivenni a csomagból, mert mindent akkor nem lehet elérni. Mely szakpolitikákat. Mi támogatjuk a saját forrásokra vonatkozó vitát is, nem szabad félrevinnünk ezt a vitát, hogy folyton a nettó befizetők érveit hangoztatni. A kivételektől is meg kell szabaduljunk, van szóval több javaslatra is szükség van. Egyet azonban kiemelnék, ez pedig a pénzügyi tranzakciókat sújtó adó. Ahogy Lewandowski ír is tudja, több államban ezt Robin Hood adónak is hívják, és ennek révén két 300 milliárd eurós bevételünk lehetne, megbüntetni a spekulánsokat, a, a, a, a tőzsdei kalandorokat, és ezáltal másokat kisegíthetnénk a nyomorúságból. Ez az európai polgárok szemében is pozitív volna, és a válságból közvetlenül vezethető lépés is lehetne több ambícióra van szükség. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az európai projekt folytatás, folytathatóságát ezen a kijelölt úton, mert nem szabad stagnálnunk, mert akkor elveszítjük a jövőt. Köszönöm, Ávar újra a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. 1975-ben születtem egy olyan Európai Unióban, amely az eddigi politikai életemet meghatározta. Ezért fáj nekem annyira, hogy fizeznünk kell a bort. Amikor a pénzekről beszélünk, akkor azt mondjuk, ugye mindig azt mondjuk, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség. A jelentés jelenlegi formájában ambiciózus, és megpróbálja a, a, abban, abban ambiciózus, hogy minél nagyobb többséget érjen el, de a struktúrájában nem. Egyre több pénzre van szükség a kutatás fejlesztésre, és a mezőgazdaság politikát pedig nem érinti ez a jelentés. Egyszerűen csak arról beszélnek, hogy több pénzre van szükség, és arról beszélnek, hogy saját forrásokra van szükség, de mik ezek a saját források? Hogyha struktúrális reformokat szeretnénk, akkor David Cameron javaslatát elfogadhattuk volna, a tanács felé fordulhattunk volna, és azt mondjuk, hogy befagy fogyasztjuk az eszközöket, de cserébe azt követeljük, hogy ezeket az eszközöket, a fel nem használt eszközöket vigyük át a következő költségvetésre, hogy a további projektekre ezeket föl tudjuk használni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió jövő képessége, orientáltsága forog itt kockán, és ezért egy kicsit csalódott vagyok. Köszönöm szépen, egy percre megadom a szót Epnik This morning Mr. Dole... Ma reggel Dole úr futva jött a plenárisra, és azt mondta, hogy több költségvetés kell, de olyan gyorsan szaladt, hogy már nem jutott lélekzethez, és nem tudott beszélni. Ez a az EU vitára utal vissza az EU költségvetés, az EU GDP 1%-ában határozza meg önmagát. De közben a meglévő pénzeket kell elkölteni, több milliárd eurót egyúttal nem költöttek el néhány pénz, eh, ott maradt a tagállamoknál, hát akkor miért kell több pénz, hogyha már a meglévőt se tudjuk elkölteni? Pavlovra emlékszem, Dól úr, Schulz úr, Pavlovra emlékeztet, Verhostát úr, mert eh, eljöttek, a minőségről beszéltek, ahora összpontosítottak, és nem a eh, mennyiségre ott vannak a szegényebb tagállamok. Ezt az innovációs és a jövő politikáira kell költeni. De tudom, hogy az EU pavlovjai ismét neki fognak futni az EU tanács kemény falának ebben az évben. Köszönöm. Szeretném elmondani minden kollégának, hogy tartsák a hozzászólási időt, Elnézést, hogy ezt jeleznem kellett, amit most Düran asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! hasonló, de mégis különböző okok is okok merülnek fel a válság miatt, e, ezek az okok miatt minden költségvetés nehézségben, nehézségben van. Bármilyen többség adja a kormányt, minden tagállam nehézségekbe ütközik. A költségvetés szempontjából két lehetőség van. Az egyik az, amely csak a újabb feladatokról beszél, a kihívásokról és a kiídásokról. Egyes esetekben azt hallottam, hogy maga a megtakarítás kiadás, a kiadásának a megnyírbálása ön cél lenne. A másik opció, amit nekem tetszik, és, és amit én megvédenék, e, az az, hogy szolidarizáljunk, kölcsönösen vállaljuk a e, kihívásokat és a költségvetési feladatokat. E, a saját forrásokat például a tranzakciós adóból lehetne finanszírozni. És pont ez, pontosan ez a kiegészítő jellegű költségvetés, amit szeretnénk a konventben megvalósítani. Nos, ez a jelentés e, és megmutatja, hogy együtt kell működnünk az Európai Parlamentnek, a Nemzeti Parlamenteknek, a kormányoknak, hogy szolidáris módon tudjuk a, költ- a kiadásokat megszervezni. Nem lehet egyszerre nem lehet a kecskét is, meg a káp, jól lakatni, meg a káposztát is megtartani. Nem lehet több feladatot vállalni és kevesebb pénzt kiadni. A kormányok, az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek közötti vita és párbeszéd a jó módszer az európai projektek megvalósítására. Köszönöm szépen, Izabel, mondja az elnök, most pedig De Jong képviselő következik. Fosíté. Elnök úr. Ez egy nagyon rossz jelentés. Egyszerűen be lehetne dobni a szemétkosárba úgy, ahogy van az állampolgárok hihetetlen fájdalmas megkurrításokkal kell, hogy szembenézzenek. Őrület az, hogy pont eközben európai szinten több pénzt követelünk. Másképp is meg lehetne birkozni ezzel a feladattal. Nem arra van szükség, hogy belepumpáljuk a pénzt egy, egy lukas rendszerbe, vagy Hollandiában mondjuk biciklútakat építsünk. A legszegényebb tagállamokra kell koncentrálnunk, innovatív projekteket, európai projekteket kínálva ezeknek a tagállamoknak. Ez volna a megfelelő út. Azt mondják, hogy több pénzt kell pumpálni a, a kapba, a strukturális alapokba. Újra is ugye az a régi történet. Nem a hatékonyságra törekszünk, holott ezt kéne tegyük. A liberálisok és a kereszténydemokraták kell, hogy ezt kövessék. Hogyha hogy közben, mindeközben fogyatékosok fagynak meg fedő nélkül, akkor nem jó úton járunk. Brüsszelben hatalmas kiadásokat eszközök, miközben ez történik, ez botrány. Morganti. Morganti úrnak egy percben. Elnök úr, kedves kollégák! Ennek a fontos jelentésnek néhány aspektusát szeretném kiemelni. A bevételekre gondolok. A jelenlegi rendszer nem elég koherens A brit delegáció fontos dolgokról beszélt, de itt ebben az igazságtalan és átláthatatlan mechanizmusban még más dolgok is szerepet játszanak. Jó lenne a közvetlen bevételekről beszélni, amelyek a tagállamoktól érkezik, vagy pedig egy egységes rendszerről, de az állampolgárok már további terheket nem tudnak elviselni. Európában fiskális megszorítások vannak, és az államok itt szuverének kell, hogy maradjanak e téren. A jelentésben vannak prioritások, némelyik fontos, némelyik nem. De jelen pillanatban a az euró kötvényeket is használnunk kellene, de nem szabad további adósságokat vállalni. Európai képviselők vagyunk, az európai pénzügyi helyzet jobb állapotához kell hozzájárulnunk, és több 10 millió eurót kellene megtakarítanunk. Dodds asszonynak adom meg a szót egy percben. President, Commissioner, the mocking of... Köszönöm. Azt, hogy csúfolják bőfelsége kormányát, felrosztató úr ezt teszi, és arról beszél, hogy Brit Nagy-Britannia több pénzt és több jogosítványt adjon át az EU-nak, az bizony a, sorbítja a nemzeti kormány jogait és az állampolgárok jogait. Amit Ferhofstadt ugyanakkor nem említett, az, hogy más megtakarítási lehetőségek is rend, rendelkezésre állnak. Az vállalatok 30 milliárd fontot adnak ki Britanniában, hogy betartsák az EU szabályozást. Ezt meg lehetne takarítani, hogyha nem Európa kontrollálná őket. Azt a 3,3 milliárdot szívesen látnák a brit halászok, amelyet más államok halászai kapnak meg az EU szabályozása miatt. Biztos úr, azt mondta, hogy az európai költségvetés nem megkettőzése a nemzeti költségvetéseknek. Hát, ugyanakkor nem lehet az állampolgárok szemében letagadni a tényeket. Jelenleg 6,4 milliárd a brit befizetés, és ez 10 milliárd csök nő, hogyha a rabatot megszüntetik. Ezt pedig csak úgy lehet befizetni, ha megnöveljük az adókat a közszektorban, Az, elnök megszakítja a hozzászólást. Karasz a szó, két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Hölgyeim és Uraim, öt kérés, kérdésünk van. Milyen költségvetésre van szüksége a 2020-as növekedési és stabilitási paktumnak? Aztán milyen költségvetésre van szüksége a, a monetáris uniónak? Milyen megtakarítási lehetőségeink vannak? Milyen költségre van szükség az Európai Egyesült Államoknak. Milyen szerepet kell, hogy játszon Európa 2020-ban? Szak akarunk egyáltalán szerepet játszani 2020-ban? Mi, az Európai Parlament a felelősségünket komolyan vesszük. Mi elmondjuk, hogy melyek a tények. Ausztriában most azt mondanám, hogy pénz nélkül nem lehet mulatni a feladatainkat el kell végezni, az ígéreteinket be kell tartani, a kötelezettségeinknek meg kell felelni. Versenyképességet erősíteni kell, több növekedésre, foglalkoztatásra van szükség, kutatásra, integrációs lépésekre, és ezt nem lehet kevesebb pénzzel a meglévő pénzeszközök értékelése nélkül és a saját források nélkül elérni. Több Európa megtakarítást is jelent az egyes tagállamokban. A több Európa nagyobb hatékonyságot jelent, és ez a mi válaszunk a globalizációra. A, jövő, globaliz- a jövőre és az állami adósságok növekedésére. Mit akarunk? Nem akarjuk befagyasztani a költségvetést. Aki a költségvetést befagyasztja, az, az árt Európának és gyengíti a polgárokat a tranzakciós adót szeretnénk bevezetni, mint saját forrás, szeretnénk a kihívásoknak megfelelni, szeretnénk a szerződést betartani, és nem szeretnénk a fejünket homokba dugni. Ez a mi programunk, és használjuk ki a lendület, lendületet, és fogadjuk el a jelentést. Köszönöm szépen, három percre megadom a szót Iván Jokálfin. Köszönöm. Tisztelt biztos úr, kollégák, elnök úr! Salvador Gariga jelentése nem a pénzügyekről, hanem politikáról beszél. Szeretnék köszönni minden kollégának, azért, mert erre összpontosítottak. A szakpolitika az, ami a lényeg, a pénzügyek csak egy bizonyos célt szolgálnak. Mindannyian tudjuk, hogy az EU összes tagállamában megszorítások vannak, és ezek még a jövőben is fennmaradnak. Ezek kapcsolatosak a válság leküzdésével. Nem szabad elfelejteni, hogy ezt a harcot európai szinten is megvívhatjuk a pénz piacok szabályzása, különböző kormány intézkedések, ezek közösségi intézkedések, amelyek a hatékony intézkedéseket még erőteljesebbé teszik. Így a nemzeti intézkedéseket nem szabad szembeállítani az európai intézkedésekkel, hanem ezek együtt kell, hogy haladjanak. Itt hozzáadott értéket akarunk létrehozni, szolidaritást, ezek nem üres szólamok a holland adófizetőnek meg kell magyarázni, hogy többet kell áldoznia az EU számára, de ez más, mint hogyha a bulgár vagy a lengyel adófizetőnek magyarázok meg, mert ugyanazon a piacon több nehézséggel küzdenek. Más ismét a görögök helyzete. Most megváltozott a helyzet a múlttal szemben Figyelbe kell venni az EU prioritásait a következő években, és a jelenlegi helyzetet. Nem tudunk előretörni tudományok, az energia, vagy a közlekedés terén, a gazdasági kormányzás, gazdasági irányítás vagy a digitális technológia terén, hogyha nincsenek közös európai szakpolitikáink. Vannak itt kontingenciáink, de nem költöttük el az összes összeget. A, nem csak a kohéziós politikáról kell beszélni, hanem az összes többi szakpolitikáról, energiahatékonyság és közlekedés egyéb területekkel összefüggésben. A meglévő pénzalapok megnyírbálása nem teszi lehetővé, hogy új pénzt hozzunk a az európai célok megvalósítására. Az integráció, hozzáadott érték. Ott vannak az adófizetők, ők minden egyes filére odafigyelnek, ami az EU felé irányul. Az EU-nak megvan a saját rendszere, piacot irányít, a saját pénzét, pénzével gazdálkodik, de fel kell vetni az eurókötvények, a projektkötvények és más finanszírozási eszközöket is. Köszönöm. Mári Paulsen asszony egy percben. Tack, herr ordförande. Köszönöm, elnök úr. Meg kell mondanom, hogy e házban törtött, töltött éveim során a súr szakbizottságban töltött idő volt a legkellemesebb, legjobb munka, amit elvégezhettem. És az összes megfelelő, szükséges és helyén való lépést megléptük, és mindezek benne vannak a jelentésben. Én személyesen ugyanakkor nagyon aggódom a felett, amit nem tettünk meg. Illetve azon prioritások felett, amelyeket nem tudtunk esetleg követni. Az előttünk álló kihívásokról sok szó esett, ám fent maradtak a régi feladatok is. A kettőt egyszerre kell kezelni, ehhez pedig megfelelő rangsor kell, olyan prioritást kell létrehoznunk, amelyet aztán koncentráltan tudunk ö, végrehajtani is. Ugyanakkor nagyon nyugtalanító az, hogy a tanács kezébe tettük a rangsor felállításának munkáját. Ez pedig a jövő számára nem jó jel. Un minuto, el señor. Köszönöm szépen, Kelemen képviselője a szó, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A közvélemény, az európai eh, állampolgárok, akik megkeresik azt a pénzt, amit itt annyian el akarnak költeni, azok kevesebb Európát akarnak és jobb Európát. Szeretnénk áramvonalasítani az európai költségvetést, és a megszorítások korszakában élünk. Azt szeretnénk, hogyha Európa csak korlátozott feladatokra koncentrálna, ahol tényleg hozzáadott értéket tud képviselni, és a többi feladatot pedig hagyja a tagállamokra. Sajnos ez a jelentés e, nem ezt javasolja. Úgyhogy legyünk világosak. Az 5%-os emelés javaslata teljesen elfogadhatatlan. Az úgynevezett saját forrás források kérdése ugyanúgy elfogadhatatlan. Ez csak egy megint, megint csak egy újabb javaslat az Európai Unió részéről. A költségvetés modernizálni kell, újra kell osztani a pénzeket az egyes programok között, és nem szabad a korábbi hibákat finanszírozni

kohéziót. köszönöm a figyelmet. azt hiszem hogy kicsúszott az időből von úr másfél percben. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és az elnöknek az eddig elvégzett munkát a jelentéssel kapcsolatosan. A mai vita rávilágít arra, hogy a tanácsban is számos kérdésben vita várható, így például az Egyesült Királyság visszatérítése, vagy a saját források kapcsán. És azt hiszem, hogy az Egyesült Királyságbeli képviselők itt kisebbségbe szorulnak e tekintetben. Ez egy hosszú és bonyolult jelentést, jelentés, ami feltételezi a kompromisszumot, ami a következő pénzügyi terv időtartamát és struktúráját illeti. A kohéziós politikát én nagyon fontosnak tartom, hogyha el akarjuk élni a munkahelyek számának növekedését 2013-ig, tehát ehhez megfelelő finanszírozásra van szükség legalább olyan szinten, ha nem magasabb szinten, mint eddig. A következő pénzügyi tervnek a munkahelyekről és a növekedésről kell szólnia, hogyha a polgárok javát kívánjuk szolgálni. Éppen ezért a regionális politika mellett olyan politikákra van szükség, amelyek a kutatásfejlesztést, az egyetemeket és a KKV-kat támogatják. Ezeket mindenféleképpen be kell venni a, a tervbe. Ezen kívül az Európai Uniónak az infrastruktúrába, a közlekedésbe, energi, energiába, a szélessávú kommunikációba is be kell ruháznia. A vidéki területeket sem szabad figyelmen kívül hagyni, és ahhoz, hogy ezeket mind teljesítsük, megfelelő mechanizmusokra van szükség, illetve partnerekre. A elnök félbe szakítja a hozzászólót, most egy percben Rika Maner. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is gratulálok a jelentés készítőjének az igen kitűnő jelentéshez és a nagyon jó parlamenti munkához. Ami a pénzügyi kereteket illeti, fel kellene végre ismernünk, hogy szükség van a megfelelő eszközökre éppen azért, hogy a 2020-as stratégia célkitűzését el tudjuk érni. Ebben a jelentésben világosan kiderül, hogyha nincs egy erős kohézió, egy erős költségvetés és egy erős agrárpolitika nem fogjuk tudni elérni a célokat. Ez az egyetlen egy eszközünk, ami lehetővé teszi, hogy növekedést és munkahelyeket teremtsünk. Reformokra természetesen szükség van, de szerintem ezt más ágazatokban is e, el kell végezni. Tisztelt biztos úr! Figyelembe kell vennie ezeket a követelményeket, amiket a parlament vetett fel a költségvetési kerettel kapcsolatban, és különösen ami a mezőgazdaságot illeti a jelentésben szó van arról is, hogy figyelembe kell venni azokat a régiókat, amelyeknek speciális hátrányaik vannak. Gondolok itt el különösen az északi térségekre, ahol nagyon kevesen vannak. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, Vanderen úr egy percben. Tisztelt elnök úr, a, biz, a bizalomnak kell uralkodnia az európai ö, országokban. Vissza kell állítani az állampolgárok bizalmát. Hogyan? Először is nem több pénzt vagy több Európát kell, hanem egy jobb Európát kell teremteni. Európa hozzáadott értéket kell, hogy képviseljen. Az Európai Uniónak nem szabad beleavatkozni olyan dolgokba, amiket például a turizmus, a sportot az tagállam sokkal jobban el tudja rendezni. Segíteni pedig a valóban legszegényebb régiókat kell segíteni. 50%-a ezeknek a pénzeknek jelenleg Franciaország és Németország irányába mennek, ez elfogadhatatlan. Ha ezt megoldjuk, akkor a pénzügyi folyamatokat jobban tudjuk kezelni. Három. Egy fenntartható mezőgazdaságba kell beruházni. A Garika jelentés nem megoldás, mert ugyanabba mindent bele teszünk, mint egy nagy fazékba. Köszönöm két percben. Manuel Fernández. Fernández úr. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt kollégák. Szeretném megköszönni a jelentéstevének a kiváló munkáját. Egy olyan jelentésről van szó, amely lehetővé teszi a számunkra, hogy megfelelő úton induljunk el, ami a következő éves pénzügyi keretet illeti, ez kihívás a tanács és a bizottság számára is. A jelentés nagyra törő, ugyanakkor azonban realisztikus is. Remélem, hogy minden intézmény most félre söpri az agályait. Túléltük a pénzügyi és gazdasági válságot, és világos irányra van szükség, egy szolidáris, egységes Európára, amely egy megerősített gazdasági kormányzással rendelkezik, amely egységes, egy megfelelő irányba halad, és így szembe tudunk nézni a jövő politikai kihívásaival. Jobb és több Európára van szükségünk. A közösségi módszereket is alkalmaznunk kell, nem pedig a közé módszert. Meg kell erősítenünk a költségvetést. Az Európai Unió 2020-as stratégiája konszenzusra talált, világosak a prioritások, és jelentősek a célkitűzéseink. Az új pénzügyi kerettel kell mindezt megvalósítanunk. Ez a stratégia csak akkor lehet sikeres, hogyha van egy olyan költségvetés mögötte, amely megfelel a céloknak és az intézkedéseknek. Ennek értelmében szükség van arra, hogy a többéves pénzügyi keret egy kompromisszumot tükrözzön, és képes legyen arra, hogy megvalósítsa a 2020-as stratégiát. A politika a szolidaritásból nő ki, a kohéziónak gazdasági, szociális és területi jellegűnek kell lennie, és segítenie kell a szegényeket. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politika eszközeit legalábbis fenntartsuk a jelenlegi szinten, Igaz ez a közös agrárpolitika szempontjából is. Nagyon fontos, hogy legyen egy több éves pénzügyi keret, amelynek az eszközei

Eh, és több európa legyen a következő időszakban. köszönöm szépen! köszönöm szépen kinga! Kedves kollégák, szeretnék emlékeztetni az eljárás szabályzat azon szabályára, hogy a galérián ülők ülve maradjanak és csendben maradjanak a vita alatt. Mindenki, aki ezt a szabályt megszegi, el kell, hogy hagyja a termet. Kérem, hogy biztosítsuk, hogy ezt a szabályt tartsuk be, ne tapsoljanak a galérián. Ha a nyilvánosságot biztosítandó galérián ülők ezt a szabályt megszedik, megszegik, el kell, hogy hagyják a tervet. És most Elesz úré a szó. Köszönöm szépen, gratulálok én is a jelentéstevő munkájához. Óriási teljesítmény volt konszenzust elérni számos területen. Három módosítót szeretnék támogatni. Először is hosszú távon öt éves pénzügyi tervre van szükségünk. A 2020-as stratégia egy 7 éves dimenziót jelent, és nagyon fontos, hogy ezt követően öt éves időszakról beszéljünk. Másodszorban nem történt elég munka a tekintetben, hogy a DASZ-t a kiadások kapcsán hogyan lehet megkapni. Fontos hogy pontosan értsük, hogy a kiadásokat mire fordítják. Végezetül pedig Ferhofstadt úrnak válaszol. Nem fair, hogy egy-egy tagállamot kipécézünk, különösen, hogyha nettó befizetőkről van szó. Határt kell szabni a GDP százalékában a befizetéseknek. Ez szerintem nem reális miközben a megtakarítások időszakában megduplázódnak a befizetések. Két percben Piper úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 5%-kal megnövekedett költségvetésnek van alapja. Gondoljunk csak a terrorizmus elleni harcra, a fejlesztési segélyek növelésére, a külügyi szolgálat létrehozására és így tovább. Ennek fényében mindez abszolút jogos, azonban a Gariga jelentéssel a parlament elszalaszt egy lehetőséget, és még hitelesebbek lennénk, hogyha felmutatnánk azt is, hogy Európa hol tud hatékonyabb lenni, hol tudunk pénzt megtakarítani. Ide tartoznak nyilván az ügynökségek is, amelyek nagyon költségesek, ide tartozik a mezőgazdaság. Egyes tagállamoknak még mindig nem sikerült ezen a területen bevezetni a piac közelébb árakat. Ami a struktúrális politikát illeti, ide tartozik azonban a kohéziós politika is, sok régiónak örvendetes módon sikerült 75, a 75%-os küszöböt átlépni. Hogyha azonban Európa régióiban csökken a szegénység, akkor a szolidáris, szolidaritás, szolidáris közösség csökkenhet, többet fektethetnénk be az európai hozzáadott értékbe, például okos módon összeköthetnénk a struktúrális alapokat és a transnacionális hálózatokat. Erről tanácskozik a regionális szakbizottság, ugyanígy például egy 79-től 90 százalékos növek arányról is. A Sure szakbizottságot nem tartom a megfelelő és illetékes grémiumnak, ami egy köztes kategóriát illet, és túlságosan félváról vesszük a feladatot, hogyha úgy gondoljuk, hogy a gazdagabb régiókat is fejleszteni kell. Úgy gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen a régiókat felszólítjuk arra, hogy pazarolják a pénzt, és egyszerűen nem hozunk létre elegendő ösztönzőket. Hosszan tartó szubvencionálást garantálunk bizonyos régiók számára. Hölgyeim és uraim, egy ilyen rendszert Európa regionális politikájában nem fogadhatunk el, ezért a 73-as paragrafust ki kell vennünk a jelentésből. Egyébként egyetértek vele, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Söter asszony felmutatta kék kártyát, szeretnek kérdést intézni Piper úrhoz. Piper úr elfogadja a kérdést? Elfogadja a Söter kolléganő kérdésed? Igen, jó, akkor Söter asszony 30 másodpercet kap. Parancsoljon. Nem működik a mikrofon. Köszönöm szépen, elnök úr. Piper úrhoz intézem a következő kérdésemet. Meglepődtem azon, hogy azt mondja, hogy Krélasszony álmodozik. Túlnyomó többség létezik a regionális szakbizottságon belül a köztes kategória vonatkozásában. Biztos vagyok benne, hogy itt is létezik egy többség, amely támogatja ezt, hiszen van egy többség a régió közötti szolidaritás számára, és ehhez szükség van erre a köztes célkitűzésre és érdekelne, hogy miért nevezi álmodozásnak ezt a többséget. Köszönöm szépen kolléganő, mondja az elnök. Piper úr kifejtheti, hogy miért nevezi ezt álmodozásnak. Nos, Schröter asszony, mi a regionális szakbizottságban egy másik szövegtervezetről tárgyaltunk, mint ami most a Gariga jelentésben szerepel, ez az egyik ok. Másodszor pedig a politikai frakciók között még igen nagy az ellenállás a köztes kategória vonatkozásában, ezt ön is tudja. Ilyen értelemben meglepődtem a kérdésén, és álmodozásnak nevezem azt, hogyha azt állítjuk, hogy vannak már kompromisszumok, és ezek egyértelműek. Egyébként a regionális szakbizottság feladata az, hogy ezt előkészítse a plenáris számára, hogy mi már készen lennénk ezzel, nos, igen, csak csodálkozom az ön nagyon optimista hozzáállásán. Köszönöm szépen, Piper úr. Másfél percre Eszter Grelié parancsoljon. Az európai pénzügyi kereteiről folyó vita tulajdonképpen az európai ö, célkitűzésekkel összefügg. Az a fő célja, hogy az uniónak a pénzügyi lehetőségeit mozgósítsa a 2020-as stratégia kapcsán, és a legnagyobb tagállamoknak, akiknek szoros a látás mondjuk, vagy szűklátókörűek, azoknak egy megoldást adjon. Vannak, akik szeretnék, hogyha csökkenteni szeretnék az összegeket, mások pedig növelni. Ezek a integrált erős közösségi politikát szorgalmaz, és hogy új ö, olyan kompetenciáknak is megfeleljünk, amiket a Lisszaboni ö, szerződés adott. Ez az állásfoglalás kell, hogy az alapja legyen a további vitáknak, még akkor is, hogyha ez konszenzust és az óvatosságot sugalja. A növekedés jobb, de még mindig jobb, mint az, amit a 2012-es költségvetésre szánnak a tagállamok. Valószínűleg, hogy ez lesz, az lesz a legfontosabb, hogy a jelentésben szereplő politikákhoz megfelelő költségvetést teremtsünk. Fontos megnézni a hatást a foglalkoztatásra, az állampolgároknak az reményvesztettségét, és egy kontraciklikus politikát kell folytatni, többek között egy erős kohéziós politikával, ami támogatja a helybeni munkalehetőség, munkalehetőségek teremtését, és én igenis támogatom a köztes megoldást azért, hogy az egyes területek szociális-gazdasági helyzetéhez igazodó politika legyen. Végül is a, stati- a spekuláció adóztatását támogatom, amit az állampolgárok is támogatnak, és ami lehetővé tenni, hogy egy jobban finanszírozott európai program legyen. Következő kolléga, Hökmár kolléga két percben. Tisztelt elnök úr, először is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének azért, hogy rámutatott azon kihívásokra, amelyek előttünk állnak Ugyancsak üdvözlöm a teljesen egyértelmű üzenetét a jelentésnek, hogy egy jelentős növekedést kér a kutatás tudomány területére, mert ez az egyik prioritás, amit nekünk is szem előtt kell tartanunk. Szeretném elmondani, és ezt elmond a bizottságnak is címzem, a politika és a politikai vezetés az azt jelenti, hogy a prioritásokat kell meghatározni. Prioritások nélkül nincsen vezetés mindig azok a feladatok és kihívások, vannak, vannak kihívások és feladatok, amik fontosabbak, mint más feladatok. Ez igaz az Európai Unió költségvetésére, csak úgy, mint a tagállami költségvetések esetében növelni kell, növelni kell a tudomány és a kutatási költségvetést. Ugyanakkor növelni kell az egyéb területeket is. De figyelembe kell vennünk az, hogy a mezőgazdasági piac fejlettsége milyen, és ott is kell egy bizonyos növekedés. De tisztelt elnök úr, ne feledjük el, hogy a prioritások valamennyi szinten meg kell határozni, európai szinten és tagállami szinten egyaránt. És meg kell mondjam, nem tetszik az, hogy ha ez Európai Unió vagy Brüsszel határoz meg dolgokat, de az sem tetszik, hogyha a tagállamok teszik ezt, mert akkor ők lecsökkentik azokat a fontosságát a tagállami kiadásoknak, oktatás, nyugdíj, egészségügy és egyebek. Ez nem egy Európai Uniós tagállami konfliktus, ez egy folyamatos küzdelem a vezetésért és a prioritásokért. És hogyha nem, merész, nem vagyunk elég merészek, hogy megfogalmazzuk a prioritásokat, akkor nem lesz vezetés. Nem érthető meg a tagállamoknak a nehéz helyzetük, nem ér, akkor nem, ér, nem értjük meg az állampolgárok mindennapi helyzetét helyzetét. Prioritásokat kell meghatározni, nem azért, hogy megoldjuk a problémákat, hanem azért, hogy megnöveljük a költségvetéseket. Tehát legyünk bátrak, kutatás, infrastruktúra, fejlesztés, ezek azok közbekiabálás, mikrofon nélkül. Másfél perce volt, és most Koccellino úr következik. Kedves kollégák! Egy stratégiai anyagról kell szavaznunk, ami különösen fontos. A 2013-on túli pénzügyi tervről van szó, és ehhez kell egy szilárd keretet teremteni, megfelelő eszközökkel ellátni. Az európai intézményeknek komoly szerepe van e tekintetben a Lisszaboni szerződés következtében, illetve a válságot követően. Itt most egy nagyon komoly kísérletről van szó, hogy a helyzetre reagáljunk különös tekintettel a közvéleményre, és arra, hogy mit kell tennünk az európai programok tekintetében. Miről szól a kohézió az elkövetkezendő években? A tapasztalat arra mutatott, hogy ez szerves része az európai projektnek. Ez az, amit, tehát a kohézió az, amit meg kell őriznünk mindenféleképpen, és erősíteni kell. Erőfeszítések történtek, hogy egyfajta köztes kategória szülessen a régiók tekintetében egy interregiós szint. Itt különböző ellentétek nyilvánultak meg e tekintetben, ugyanakkor viszont a kevés, kevésbé fejlett régiókat mindenféleképpen támogatnunk kell, és egy ezt szolgáló fejlesztési politikára kell összpontosítanunk a vízáradék és a köztes regionális kategória mindenféleképpen kihívást jelent, de ez mindenféleképpen fontos ahhoz, hogy tartalommal töltsük meg a kohéziós politikánkat a jövőben. Most pedig két percben Frank Engel úr. Tisztelt, tisztelt, tisztelt elnök úr, a Európai Unió 500 millió lakosa a világ lakosságának továbbra is csak 8%-át teszi ki. 2100-ban 3%-ot fogunk kitenni, a köztes időben pedig 5-6% körül leszünk. Ez a rengeteg európai a világon át a költségvetési, főként nem vezeti költségvetésével 2000 közle, követséget, 56 sereget tart fenn, és így tovább a miniszter e, helyetteset Kína az összes miniszterket azért tartja, hogy tudja fogadni azokat a minisztereket, akik oda mennek a bilaterális tárgyalásokra. Ez kezd egyszerűen nevetségesé lenni világméretekben. 8%-át képviseljük a világnak, és 30 költségvetési szuverenitás tartozik hozzá. Ez egyszerűen őrültség és abszurd 2,5%-át a költségvetési kiadásoknak csökkenteni lehetne Európában. 2,5% ez 1,40-e a tagállami befizetéseknek, a nemzeti kifizetések 140 et teszi ki. Ez még így is sok ez, és gondoljunk a saját forrásokra ez, de ne lamentáljunk 2,5%-on, hogyha közkiadásról van szó, amivel elvileg az egész apparátust fent tudnánk tartani, ami ahhoz szükséges, hogy a 2020-as stratégiát megvalósítsuk, és válaszoljunk mindarra, amit ránk hagytak a Lisszaboni szerződés szerint. Nem mi találtuk ki, a tagállamok találták ki és ezzel a realitások alapján a Garika kollégának a jelentése nagyon szerény, de azok az ambíciók, akik még inkább meg szeretnék ezt szorítani, ambiciózus is, és éppen ezért ezt meg kell, hogy szavazza ez a ház. Köszönöm szépen, Engel úr, és most pedig másfél percre Frederik Darden kollégáé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ez a jelentés fontos az európai tervek szempontjából, aminek ambiciózusnak kell lenni, és különösen egy olyan időszakban, amikor az tagállamok költségvetésére is terhek vannak a, a tanácsban a tagállamok képesek lennének feláldozni a jövő nagy politikáit, azokat, amiket az európai költségvetésből kellene finanszírozni. Ennek a költségvetésnek a befagyasztása rossz lenne a növekedés szempontjából legalább 5%-os növekedés, ami a konszenzusos jelentésben szerepel, minimum kell, hogy legyen. Minimum ahhoz, hogy a szolid az európai szolidaritást megvalósítsuk. Az európai szolidaritás azt jelenti szükségképpen, hogy finanszírozni kell a 2020-as stratégiát, annak szociális stratégiáit és a szegénység elleni harcot. Az európai szolidaritásnak megerősítést kell kapnia ebben a jelentésben azzal is, hogy köztes régiókat hozunk létre, azért, hogy a kohéziós politika megfelelően valamennyi európai területet lefedje. Végezetül még egy példa, az európai globalizációs felzorkázási alap. Ez szolidaritást jelent az európai munkavállalóval, és ezt a, ennek a fontosságát elismeri a leendés. A több éves pénzügyi keret megnövelése szükségszerűség, és nem szabad teherként tekinteniük a tagállamoknak, mert az európai költségvetés hozzáadott értéke és a pénzügyi tranzakciók adóztatása révén ez egy többlet. Elnök, köszönöm szépen, Darden kollega. Két percet kap Marietta Gianakó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A Lisszaboni helyzet egy új terepet teremtett, és az Európai Uniós politikáknak tükröződniük kell az új pénzügyi keret, többéves pénzügyi keretben a 2020-ig terjedő időszakban. Gratulálok Gariga úr jelentéséhez. Nagyon átfogó anyag született, ami tulajdonképpen egy másfajta Európát vizionál a mostanihoz képest. Az előttünk álló kihívások következtében az állampolgárokat jobban be kell vonni, és az egyik fő célja a szakpolitikáknak az kell, hogy legyen, hogy felszámoljuk az egyenlőtlenségeket. A sikeres kohéziós politikának mindenféleképpen hangsúlyt kell helyezniük arra, hogy növekedjen a hozzáadott érték, és az új több éves pénzügyi keret nek is ezt kell szolgálnia, hogy Európa kilábalhasson a válságból, és gyorsabb növekedést, fenntartható növekedést érhessen el. És ez feltételezi a munkanélküliség csökkentését, a kutatás, fejlesztés erősítését, a szociális egyenlőség megteremtését, illetve a szegénységgel szembeni küzdelmet, ami pedig a bevándorlás politikát illeti. És a marginális régiókat, ezeket is be kell vonni, és szolidaritást kell teremteni a tagállamok között jobb bevételi helyzetet, rendszert kell teremteni a köz- és a magánszféra tekintetében egyaránt, és ennek multiplikátor hatása lehet a 2020-as stratégia szempontjából. A költségvetést meg kell emelni, és hogyha olyan Európát akarunk, ami erős a polgárok számára, illetve a világ számára, akkor nagyon fontos, hogy megemeljük a költségvetést, különösen olyan időben, amikor a tagállamok önmagukban nem tudnak megbírkozni a helyzettel. Köszönöm szépen, most pedig más fél percben Okuni asszony. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Gyakran azt mondják, hogy a pénz az háborúknak az idegrendszere. Emlékezni kell arra, hogy a pénz egy béketervnek is az idegközpontja, olyannak, mint az európai terve. Hogyha Európa valóban meg akarja valósítani azokat a politikákat, amik a szerződésekben szerez, szerepelnek, ideértve a Lisszaboni szerződés politikáit is, akkor elengedhetetlen, hogy ehhez pénzügyi eszközöket is rendeljünk az ambícióknak megfelelően Éppen ezért támogatom azt, a, hogy saját forrásokat hozzunk létre, és hogy hozzunk létre egy adót a pénzügyi tranzakciókra. Ez a növekedése az európai költségvetésnek fontos a költségoptimalizálása is. Például folytassunk egy igazi külpolitikát és védelmi politikát, és közös védelmi politikát azért, hogy nagyobb legyen az európai befolyás a világon, de azért is, hogy a lehető leghasznosabban használjuk fel a közpénzeket. Szerintem a Gariga Polédo jelentése alapvető dolg dokumentum szinte alapokat vető, mert nagyon erős költségvetési lehetőségeket ad az Európai Uniónak. Ráadásul két alapvető politika találja meg itt a helyét, a közös agrárpolitika, ami egy alapvetően fontos az élelmiszer biztonság és önállóság szempontjából a kontinensnek és a kohéziós politika a másik, az a pénzügyi eszköz, amelyik a szolidaritás az európai régiók között és a gazdasági fejlődését biztosítja ezen térségeknek. Ezt az ambíciót kell megerősíteni egy köztes régió kategóriával azért, hogy az azonos fejlettségi szintű régiók azonos támogatásban rendelkezzenek. Elhasználta az idejét, Hübner asszony következik e másfél percben. Kedves kollégák, néhány szót szeretnék szólni arról, hogy a saját források reformja hogyan kezeljük a GNI nemzeti jövedelemre alapozó költségvetés elősegíti, hogy csökkenthessük a kiadásokat, illetve hogy a 2011-es költségvetési tárgyalásokban felmerült problémákat megoldjuk, ami a nemzeti költségvetésekkel kapcsolatosan felmerült, és ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni az EU költségvetés kapcsán is a plusz saját forrás, ami esetleg csökkenteni a függést a GNI-től, elősegítheti a strukturális változást, a növekedést, és a tanácsban megszava, akik megszavazzák, ezt a parlamentben is megszavazhatják. A miniszterek elvárásait figyelembe kell venni, de egyre fontosabb, hogy a polgárok igényeit vegyük figyelembe. Nem fogadható el az, hogy a kormányok kevesebbet fizetnek be az EU költségvetésbe. Itt inkább arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a költségvetésből az innovációt kell finanszírozni. Az EU költségek finanszírozásában az átláthatóságot biztosítani kell, és ezt egy adóval lehet elérni, vagy egy adócsoporttal, melyek biztosíthatják a hatékony harmonizációt és hatékonyságot. Most pedig másfél percben Carvalho asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, Kedves biztos úr, én is szeretnék a jelentéstevőnek gratulálni kiváló munkájához, és nagyon örülök, hogy a prioritásokat kiválóan határozza meg a 2020-as stratégia szempontjából. A növekedés nagyon fontos, hiszen ez kell álljon a politika középpontjában, ettől lesz jobb Európa, és azokat a területeket kell kiaknázni, így például a kutatást, fejlesztést, innovációt, amelyek biztosítják a növekedést. És ehhez megfelelő finanszírozást kell rendelni, sőt növelni, annak érdekében, hogy Európában a kiválóságot elérhessük. A kutatás finanszírozását növelni kell, hogy legalább 10%-át elérje a GDP-nek. Az új költségvetésben az energiahatékonyságot is ösztönözni kell, a jövő orientált fejlesztéseket, és ehhez megfelelő feltételeket kell teremteni, annak érdekében, hogy az európai ipar versenyképessége fokozódhasson erősíteni kell azokat az iparágakat, ahol a KKV-k különösen fontos szerepet játszanak ahhoz, hogy a globális szerepe erősödhessen Európának. Köszönöm szépen. Matéra asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném... Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a kiváló munkához amelyet egy év alatt sikerült elvégeznie, és sikerült politikai konszenzust is találnia. A jelentésnek nagyon jó az üzenete, túléltük a válságot, és az Európai Uniónak globális szereplővé kell válnia. A többéves pénzügyi keret visszatükrözi a 2020-as stratégia ambiciózus céljait, és támaszkodik a Lisszaboni stratégiára is. A célok hitelességét is szavatolnunk kell azonban a finanszírozása révén. A közlekedési infrastruktúra, energiainfrastruktúra, kutatás, oktatás, ifjúsági politika, mindennek új lendületet kell adni az Európai Unió következő költségvetése révén. Az alapvető fontosságú részek, a kohéziós politika és a közös agrárpolitika, ezt is fenn kell tartani a jelenlegi pénzügyi eszközökkel. Európa és a nagy projektek problémákkal szembesülnek, ami a nemzeti költségvetéseket illeti, ezért a magánszektort is be kell vonni, például a, a projektbondok segítségével, vagy pedig a PPP konstrukció révén. Ez kiváló alkalom arra, hogy előmozdítsuk a versenyképességet és a növekedést. Aggódom az olasz delegációval együtt, a köztes régió kategóriája tekintetében, hiszen hogyha ezt bevezetjük a regionális politikákba, akkor ez káros lehet a leggyengébb régiók számára. Az Európai Unió finanszírozása egy olyan rendszer révén, amely saját forrásokra épül, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy biztosítsuk a jövő Köszönjük kolléganő, Tikkau asszony ki felemelte a kártyáját, nem tudom, hogy kérdést szeretne intézni, vagy pedig ő azt kéri, hogy felsz, vagy pedig szót kér a KSDI-ban, tehát a spontán felszólalásokban. Tehát melyiket szeretné? Nem hallom. A KSDI-ra, tehát spontán felszólalásra. Másfél percben következik Gressle asszony. Kommissar, liebe Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A több, az MFF csomaggal együtt a személyzeti statútum reformja is asztalra került. Azt hiszem, hogy a Garriga jelentés a 125-ös, 126-os kérdésben kiválóan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Kérném önt, biztos úr, hogy legyen nagyra törő a reform tekintetében, hiszen az a kérdés, hogy mit teszünk, legalább olyan fontos, mint az, hogy hogyan tesszük. A kérdés, hogy az Európai Unió Bizottsága jövőben milyen szerepet játszik majd mindazon pontok megvalósítása során ebben a programban, amelyet ma előterjesztettünk, ez a 2020-as program. Szeretném, hogy az Európai Bizottság erősebb szerepet vállalna a maga részéről, és ne nem adná át másoknak a feladatokat, ezért nagyon fontos a személyzeti statútum reformja tekintetében ezeket az új feladatokat megoldani, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság maga is felelősséget vállalhasson. Az Európai Unió tisztviselői 13 hét fizetett szabadsággal rendelkeznek. Azt kérném öntől, biztos úr, hogy vegyen el ezekből a napokból, és ezt fordítsa át a költségvetés javára, annak érdekében, hogy elérhessük azokat a politikákat, amelyeket el akarunk érni. Nagyon fontos lenne az EU tisztviselők hara számára is EU 2020-as stratégiát kidolgozni, és ez nem csak az ön feladata lenne, hanem az egész bizottságé és a bizottság elnöké is. Köszönöm szépen, Greszle asszony, mondja az elnök. Másfél percre most Jedezsevszka asszony kapja meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a kiváló jelentéshez ami a több éves pénzügyi keretet illeti. A Surel szakbizottság nagymértékben támogatta ezt a jelentést. Reménykedem abban, hogy ez a jelentés fontos alapját képezi majd a hamarosan kezdődő tárgyalásoknak az Európai Unió következő pénzügyi, éves pénzügyi keretére vonatkozóan. Örülök annak, hogy a képviselők úgy döntöttek, hogy az általam benyújtott módosítót támogatják az ifjúsági politika előmozdítása tekintetében, hiszen jelenleg egy olyan időszakot élünk, amikor főként az ifjúság válik a gazdasági válság áldozatává. Egy ilyen időszakban minden olyan intézkedést támogatnunk kell, amely javít a fiatalok körülményein. Gondolok itt főként az oktatáshoz való hozzáférésre és a foglalkoztatás javítására. Az ilyen programok, ilyen például a Youth on the Move, vagy az ifjúság mozgásban, az élethosszig tartó tanulás, ezek a programok nem költségesek, de nagyon nagy mértékben javítják az egyes emberek körülményeit. Ezeket a programokat mindenképpen fenn kell tartani a következő pénzügyi keretben, és úgy gondolom, hogy az erre vonatkozó forrásokat növelni kell. Ezen túlmenően szükség van forrásokra kohéziós politika tekintetében, hiszen a kohéziós politika nem csak a 2020-as stratégia szempontjából nagyon fontos. Az európai szolidaritás és integráció is fejleszthető általa, hiszen ezáltal azok a különbözőségek, amelyek még mindig léteznek régióink között, megszüntethetők. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Most vége, befejeztük a, a, a, a a hozzászólásokat, most pedig a spontán hozzászólások következnek, és akkor a feliratkozási sorrendben nagyon fontos az, hogy meghallgassuk a biztos urat, illetve a jelentés készítőjét is. Nem éppen ezért, mert kevés az idő, tehát kérem, hogy el fogom venni mindenkitől a szót, hogyha a rendelkezésre álló időt felhasználták. Első hozzászóló Nikolescu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő azzal kezdte előadását egy nagyon fontos mondattal, nevezetesen, hogy a hagyományos politikákat az új prioritásokhoz kell igazítani, ezeket össz, együtt kell kezelni a, egyik sem működhet a másik nélkül, és én nagyon üdvözlöm ezt a látásmódot az új kohéziós politikában. Szeretnék megemlíteni egy nagyon fontos dolgot először is, a közös agrárpolitikának a költségvetése, hogy maradjon meg azon a szinten, és tartsuk meg az európai mezőgazdaság szerepét, ez megfelel az ambícióinknak. Másodszorban fenn kell tartanunk egy két pilléres agrárpolitikát, hogy segítsük a, a vidéki területeket a második pilléren belül, és ez is egyértelműen összefügg a stratégiánkkal egységes finanszírozásra van szükség, és megfelelő elosztást kell biztosítanunk. Elvette a szót az elnök. Balcsidi képviselő következik. Tisztelt elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani valamennyi raportőrnek, akik óriási munkát végeztek el. Most van egy világos parlamenti álláspontunk az várakozásokat illetően, hogy mit várnak az állampolgárok az új pénzügyi keretektől. Meg kell változtatnunk a politikai vonalunkat, és ez jelenik meg a 2020-as európai stratégiában egy új egységes energiapiacot kell létrehoznunk. Össze kell kapcsolnunk Európát a közlekedési vonalak segítségével, és le kell csökkenteni a régió közötti különbségeket az unión belül. Jó és hatékony mezőgazdasági politikára van szükségünk. Vannak egyéb területek is, ahol ö, ugyancsak ö, versenyképes Európai Uniót kell létrehozni hatalmas beruházásokra van szükség az oktatás területén, meg kell keresnünk az új finanszírozási forrásokat, és köszönöm. Señor Jan Müller. Jan Mulder képviselő következik. No. Nem. Mikrofont kérünk. Elnök úr, köszönöm szépen. Az egyik központi kérdés, ami a vitából kiviláglott, hogy pontosan mi is az európai hozzáadott érték. Remélem, hogy a bizottság az hónap végére megfelelő javaslattal fog előállni. Az egyes, miről szólnak az egyes költségvetési fejezetek, illetve mi ez a bizonyos hozzáadott érték? Hiszen ha ezt megértjük, akkor tudjuk megvédeni az álláspontunkat. A második a vitát jelentős mértékben befolyásolja majd a saját források vitája, és az egyik dolog, ami miatt nem tudtunk előre lépni, a brit visszatérítés ügye volt. Nem tudom, hogy ez folytatódjék-e, vagy egy olyan helyzet előtt állunk, hogy egyáltalán ne legyen visszatérítés, vagy hasonló helyzetben lévő országok, amelyek hasonló helyzetben vannak, mint Nagy-Britannia 84-ben, ugyanerre jogosultak lehessenek. Elnök, köszönöm. És akkor most... Először is az vetődik fel, hogy hogyan és mennyit kell elkölteni. Ugye halljuk, látjuk egyik oldalról a célkitűzéseket, ugyanakkor nem tudjuk, hogy honnan lesz erre pénz. Tehát szerintem meg kell változtatni a látásmódunkat. Több Európára van szükségünk, nem kevesebbre. Utána pedig meg kell nézni azt is, hogy milyen kiadások vannak. Lehet, hogy a katonai kiadásokat lehetne csökkenteni, lehetne, hogy egyetlen egy parlamenti székhelyünk lenne. Ezek csak, pont, ezek csak példák engem aggaszt, hogy Lewandowski úr mosolyog, amikor arról beszélünk, hogy pénzügyi tranzakciókat kellene megadóztatni. Ez engem aggaszt felteszem a kérdést, hogy miért lenne rossz az, hogyha azt kérnénk, hogy akik spekulálnak, azok fizessenek a válságért, és ne azok fizessék, akiknek semmi közük hozzá. Spanyolországtól például azt kérjük, hogy a szociális kiadásaikat csökkentsék, ezt teszik, elnök elvette a szót, Rubik szúr következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos még mindig nem működik a mikrofonom, ezért helyet változtattam. Kérem a mikrofonba beszéljen, Rübi úr. Sajnos megint nem működik, mondja az elnök. Rübi úr ilyen szót tehet. Hello? No. Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu kolēģiem atgādināt vienu lietu. Szeretném a kollégákat, kollégákat emlékeztetni, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan nem feledkezhetünk meg az európai polgárokról, arról, hogy egyre szkeptikusabban hallgatják azt, amit mi itt elmondunk. Éppen ezért nem hiszem, hogy a költségvetés harmonizált vagy összhangban van az ambiciózus célkitűzésekkel, amit a 2020-as stratégia tartalmaz. További kérdésem, biztos úr, ön azt ígérte a lett mezőgazdasági termelőknek, hogy közvetlen kifizetést kapnak, viszont ha a költségvetést a mostani állapotában megnézzük, akkor ezt az ígéretet nem fogja tudni teljesíteni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy amiről itt döntünk, az megfeleljen a választók érdekeinek is. Elnök, köszönöm szépen. Rubik úr. És azt hiszem, hogy az EU nem tud rosszabb lenni. Amikor ezt a jelentést megnéztem, akkor láttam, hogy itt meglehetősen egy ön ámításba ringatja magát gyakorlatilag teljes mértékben elfe, elveti 2013-on túl a költségvetés befagyasztását, és 5%-os emelést céloz meg, miközben alig járul hozzá az EU célkitűzésekhez. A 166-os bekezdésben pedig valahol megbújik a brit visszatérítés eltörlése, miközben az Egyesült Királyság elképesztően magas összeget fizet be. A 169-es bekezdés szerint az EU saját adózási hatáskörrel rendelkezne mindenféle ellenőrzés nélkül, ami számomra teljesen elfogadhatatlan. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szikierszki úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kompromisszumot értünk el. Ugyanis ez a jelentés folytonosságot mutat a jelenlegi helyzet és a jövő között. Európának stabilnak kell lennie, és a kohézióra, a CIP-re ugyanolyan költségvetést kell biztosítani, hiszen ezek szolgálják a belső piacot, és jelentenek előnyt minden polgár számára. A CIP a fogyasztók érdekeit szolgálja, ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a mezőgazdasági jövedelmek igen alacsonyak az EU támogatás ellenére is. Az, a kapon belül tekintettel a WTO belül kialakult helyzet, a kapon belül nem biztos, hogy stabilizálhat a gazdálkodók szerepe. Hogyha a fogy, kutatás, a mikrofont az elnök úr kikapcsolta, kész úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A parlament ma nagyon fontos üzenetet küld az Európai Unió állam és kormányfői felé, ami a 2020-as időszakig terjedő költségvetést illeti. Az üzenet egyértelmű. Igen, a kohézióra és egy olyan költségvetésre, ami az innovációt és a foglalkoztatást támogatja, a politikai koherenciát minden, szakpolitikai koherenciát minden szinten, természetesen támogatni kell a régiókat, támogatni kell a hegyi, hegyvidékeket, meg kell akadályozni a szakpolitikák szétaprózódását, figyelembe véve a stabilitási paktumot. Köszönöm. És akkor most lezárjuk a spontán hozzászólásokat. Elnézést a 11-12 jelentkezőtől, aki lemaradt, de kicsúsztunk az időből, és akkor most a vita lezárása képen Lewandowski úr kap szót, 49 hozzászólásra adja meg a választ, reflektáljon. Elnök úr. Valójában már én felhasználtam a hozzászólási időmet, ezért csak két rövid hozzászólást szeretnék tenni. nem a nemzetközi kontextusra, na, a szükösségre utalnék az Európai Unió deficitjét nem lehet arra ráhozni, hogy a nemzeti rossz gazdálkodás lenne az oka. Fontosak a beruházások. Ez más az Európai Unió költségvetése, mint a nemzeti költségvetés, ahol szociális transferekre van lehetőség. A másik pedig az, e, azt kellett megígérni a gazdálkodóknak, hogy ami reális, de hát a konvergencia, de az általány nem megoldható és a bizottság nevében az elkövetkezendő szavazás remélem, hogy a házban meglévő nagy konszenzust fogja tükrözni, és az Európai Parlament hangja ezáltal erősebb és befolyásosabb lesz. Elnök, köszönöm szépen Lewandowski biztos úr, és akkor most Gariga úrnak a hozzászólásával, mint zárjuk ő, mint raportőr kap szót, és mindenképpen gratulálok a kitűnő munkájához. Salvador, ti tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mi a nemzeti delegációknak, amelyek ellenálltak a tagállami nyomásnak, és meg fogják szavazni ezt a jelentést. Én úgy gondolom, hogy itt nem egy olyan vitáról van szó, ami költségvetés mértékéről szól, hanem a közösségi módszerekről folyik a vita valójában azok, akik eh, a költségvetést csökkenteni akarták, azok rossz úton járnak. Új prioritásokra van szükség, és kevesebb pénzre. Én erre azt mondom, hogy akkor kevesebb pénz lesz, és kevesebb prioritás. Nem igazán értem, hogy ebben a házban azt védelmezik egyesek, hogy kormányzati álláspontot, európai látásmódot kellene védeni ezekkel a látásmódokkal, prioritásokkal és ehhez megfelelő költségvetéssel nem akarjuk megnövelni a közkiadásokat 5%-kal, hanem arra törekszünk, hogy könnyítsük a terheket, amik a nemzeti költségvetésekre nehezetnek és ugyanakkor integrálni szeretnénk a nemzeteken átnyúli nyúló beruházásokat az európai költségvetésbe, mert így hatékonyabban lehetne ezeket végrehajtani. Ez lenne a hozzáadott érték, amit valamennyi politikai frakció szeretne elérni ebben a házban. És ez egy ambiciózus javaslat, hosszú távra szól, és határozott álláspontot kér a tagállamoktól, és kérem, hogy nőjenek fel a kihíváshoz. Köszönöm az összes konstruktív javaslatot, amit kaptam, és ezt a vitát is, ami mindenképpen nagyon élénk volt, és nagyon jól megmutatja, hogy milyen különböző álláspontok vannak a házon belül. Úgy gondolom, hogy ez a vita gazdagított bennünket, és lehetővé teszi, hogy javítsunk a politikákon. Köszönöm szépen, kollégák, mondja az elnök, lezártuk a vitát, és akkor most a szavazásra térünk rá néhány perc múlva. Nagy, le tudtuk zárni ezt a rendkívül élénk és nagyon fontos vitát. Egy három-négy perces szünetet tudunk tartani szavazás megkezdése előtte. Köszönöm szépen. Köszönöm a megértésüket.